El señor presidente. Az elnök. jó napot kvánok megnyitom az ülésszakot. Kezdjük az első napi rendi ponttal, az euróvezeti csúcs találkozó előkészítése, a tanács és a bizottság nyilatkozatai.